Morgen. Jó reggelt. Üdvözlöm Önöket. A Költségvetési Bizottság ülésén a 2013-as év mentesítési eljárásának folytatásán, semet a felelős biztost is üdvözlöm. Ha minden jól megy, akkor Semete úr utoljára jár körünkben, ebben a minőségében. Biztos sose felejti ezeket az élményeket, amelyeket itt szerzett. Üdvözlöm a Lázaro urat, a szemvőszék tagját, és kérdezem, hogy van-e ellenvetésük a napirendel kapcsolatban. Azt is ö, kell közölnem, ami a Kont News-ban közlése került, hogy ezen az ülésen a webstream, ezt közvetítjük a webstream ülésen, és tolmácsolt is folyik, aztán a hármas pont, szeptember 8-i és a szeptember 22 i ülések jegyzőkönyvét megkapták. Van-e, ha van ellenvetésük, ezekkel kapcsolatban az ülés végéig jelezzék. Aztán egy összefoglalóját találják azoknak az ajánlásoknak, amelyek a koordinárosok ülésén születtek meg, 8 és 23-án szeptemberben, ezek mellékletekként szerepelnek a jegyzőkönyveknek, és ebben az írásos folyamatban ezeket is jóvá hagyjuk. A négyes napi rendi ponthoz érkeztünk, a mentesítés. Szeretném a biztos úr mellett a bizottság belső ellenőrét is üdvözölni, a ISZAK bizottságunk vendége, aztán itt van a, a Calvinio asszony, a főigazgatóság vezetője, régóta dolgozunk vele együtt, örülünk ennek, és a jövőben is a biztos asszony új portfóliának keretében valószínűleg vele fogunk együttműködni majd. Aztán beszéljünk most magáról a mentesítésről. A follow-up jelentéstre kell foglalkoznunk a 2012-es mentesítésről, aztán a kollégium szintézis jelentése, 2013-as mentesítéssel az éves jelentése a belső ellenőrnek, 13-as kezdésű, és aztán van egy jelentés a, a, a 2013-as év végéig a, a költségvetés. Ezt a három dokumentumot fogja bemutatni a biztos úr, és aztán megkezdjük majd a vitát. Biztos úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony Lazaru úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni hogy megszervezték ezt a vitát, mely lehetőséget ad számomra, hogy, a, hogy négy bizottsági jelentést tudok bemutatni önöknek, és ez mindenkit szeretném megköszönni a gyümölcsöző együttműködést önökkel. Először a follow-up jelentést, beszélnénk, amelyben a bizottság bemutatja az intézkedéseket és tevékenységeket, amelyeket a parlament és a tanács által benyújtott igényekre reagálva a 2012-es mentősi eljárásban érvényesített. A második jelentés az EU költségvetés védelméről szól, amelyet másodszor készítünk el, megint csak a parlament a 2011-es mentesítésben megfogalmazott kérésére reagálva. A harmadik az analitikus jelentés a, a 2013-as évre vonatkozóan, és végül azt az éves jelentést, amely a bizottság általános audit munkájáról szól, amelyek a, a 99.5-ös pontja követel meg a, a számviteli szabályozásnak. Az első jelentésről szólva, három dokumentumot tartalmaz jelentés, egy összefoglaló, amely a legfontosabb kéréseit tartalmaz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és két munkaanyag, amely a részleteket bontja ki. Most arról beszélnék, hogy a kötelező vállalások tekintetében milyen előrelépések történtek, ezeket már megvitattuk azelőtt, hogy önök áprilisban szavaztak volna a mentesítésről. Hogy emlékeztesek arra, hogy a bizottság vállalást tett arra, hogy a következő pontokat teljesíti. A főigazgatókkal múlt hétfőn találkoztak és tájékoztódhattak azokról a tevékenységekről és változásokról, amelyek az éves tevékenység jelentésben már megvalósultak, valamint az a pótlagos követelményekről, amelyek a érvényben levő instrukciókból adódnak. A delegált jogi aktusok elfogadása a megosztott menedzsment területén a 2014-től 20 új pénzügyi keretben elfogadásra kerültek 2014 márciusában. A felfüggesztési mechanizmus alkalmazásáról, ex ante eszközön való alkalmazásáról a 41-es szikke a szabályozásnak rendelkezik, az 1306 per 2013 bevezetett ilyen intézkedéseket a mezőgazdaság tárgyában. A, a tagállamokban fontos, súlyos hibákat állapítottak meg, és a kockázat alapú auditálási mintavétel tekintetében is örüléptünk, és meghatároztuk, melyek a magas kockázatúak, melyek azok nagy intenzitású helybeni vizsgálatokat követelnek meg. Ezen túl az EU költségvetés létrehozásáról szóló kommuniké bemutatja a tagállamok hiba százalékait. Cselekvési terveket kell végrehajtani a, a telek identifikációs rendszer hibáit feltárva a tagállamokban. Ezt a DJ Agri monitoringozta, és jelentést készített az éves tevékenység jelentésében, ám a tagállamok maguk is kell, hogy mérjék minden évben a minőségét a rendszereknek, és azonnali módon kell eh, eh, beazonosítsák a hibákat. Az új addi stratégia bevezetésével az, az, audit, az agri régió és employment főigazgatóságokon, majd beszélek arról, hogy pontosan hogyan tettük ezt. A bizottság egy sor tevékenységet fejezett be a tagállami hatóságokkal szemben, hogy jobban meghatározzák és alkalmazzák az EU szabályokat a közösen menedzsé, közösen értett programokban. Az önök kérései tovább bátorítottak bennünket arra, hogy részletes szabályokat határozunk meg a delegációgi aktusok tekintetében a közös rendelkezések területén. A pénzügyi korrekciók mechanizmusának hatékonyabb működését elirányozva azon kritériumok alapján, amelyek fújós hibákat hivatottak feltárni a nettó pénzügyi korrekciók eljárásában. A delegációgi aktusok meghatároznak kritériumokat arra is, hogy a bizottság megszabja a flat rate korrekciók szintjét, ezek a kritériumok és súlyos hibák fontosságát húzzák alá, és azt, hogy ezek veszteséget jelentenek az EU költségvetésében. A bizottság jelentős előlépéseket tett abban is, hogy erősebb ellenőrzés és audit stratégiákat hozott létre a 2014-től 20-ig terjedő időszakra, és megerősíti azt is, hogy új, megősített audit stratégiákat fogad el a kohéziós politika és a mezőgazdasági alapok végrehajtása tekintetében is. A DG régióban az Audit Guidance tartalmazza a bizottság audit stratégiáját erre az időszakra. Ezt a közeljövőben fogjuk a parlamenttel közölni ennek. A DG Employment az audit teljesítményt folyamatosan figyelemmel kíséri, és az audit munkamikéntjét is. E tekintetben fontos megállapítani, hogy három egymás követő évben a hiba százalék, amelyet a DJ Implement megállapította az éves jelentésében, egybeesik a számvevőszék által felbecsült hiba százalékkal. A DJ Agri ezentúl egy új több éves audit stratégiát fogadott el 2014 márciusában. Egy három éves rolling programot évente értékelnek, figyelembe véve a végrehajtást, a kap végrehajtá reform végrehajtását, és a 2016-ban felújítjuk majd a, a jogszerűség és a, rendszer, a szabályszerűség tekintetében a földrajzi lefedettség, a pénzügyi lefedettség és a kockázat lefedettség elemei is benne vannak a stratégiában. Végül a bizottság teljes mértékben elkötelezett végrehajtsa azokat az intézkedéseket, amelyek a költségvetés megvédését szolgálják. Különösen a negatív mellékhatásokat a netó pénzügyi korrekciók tekintetében megrövidítik majd. Kötelezettség vált a megfelelő DG, hogy 2008-ban a pénzügyi korrekciókból adódó hatásokat 24 hónappal az audit után be kell fejezni. A DG Agribban az eljárás maximum két évre szorítkozik majd szintén. A megszakítás, felfüggesztés, korrekció és visszafizetése vonatkozó szabályok benne lesznek abban a kommunikében, nem az EU költségvetés védelméről szól, és amelyet ma fogok még bemutatni önöknek. Egy másik jelentés elemzés tartalmaz majd arról, hogy az új preventív és korrektív eszközök hogyan kerülnek végrehajtásra a 2014-20-as pénzügyi keretben. Ezen túl egy hiány elemzés veti majd össze az eredeti bizottsági javaslatot és a végső eredményét, és úgy gondolom, hogy levelemmel együtt, amelyet márciusban küldtem ennek bizottságnak, a discharge follow-up eljárása mutatja, hogy amikor a megfelelő, ha, ha nincsenek meg a megfelelő rendelkezések, és nem megfelelően működnek, akkor is be kell vezetni intézkedéseket a meghatározott gyengeségek kezelésére. Persze bizonyos intézkedéseket először kell végrehajtani, but i am confident that we have now a much stronger control framework that will even improve the way we protect the eu budget. a magyar tudomány tolmács főkeközlének kell, hogy a magyar tolmácsolás megszűnik. Tehát az igazgatóság döntése szerint ezen az ülésen magyar tolmácsolás nincs. Viszont magyarul lehet beszélni, tehát a magyar tolmácsolás megszűnik, de magyarról idegen nyelvre folyik tolmácsolás. a kívánnak, tehát magyarul fel lehet szólalni az ülésen, ám mi magyarra nem tolmácsolunk a főigazgatóság döntése alapján, amelyet a szakbizottság döntésére alapozott. In the years following the year where the payments have been made,